a lezárásaként a vitát berekeztem az indtványokról a szavazást a vitákat követően ejtjük meg. a következő vitánk témája a rohingya muzulmánok üldöztetése burmában. a szerzők nevében először tannock úr következik másfél percben. elnök úr! Burma meglepte a világot az elmúlt két évben, hiszen drámai módon túllépett a katona diktatúrától egy nagyobb nyitottság demokrácia irányába. Ugyanakkor ez a dicséretes fejlemény nem szabad, hogy elterelje a figyelmet a rohingya kisebbség helyzetéről. A rohingyák évszázadok óta érnek Burmában, mégis intézményes diszkrimináció áldozatai és rettenetes erőszaknak is ki vannak téve, ki voltak téve az elmúlt években. A legszegényebb leginkább marginalizált lakosság csoportjába tartoznak. Sokan elmenekültek Burmából, vagy próbálnak menekülni. 300 ezer rohingya menekült él például a szomszédos Bangladesben, amely szinte nagyon szegény ország, nem igen tudja kezelni a beámromló menekülteket, még a legalapvetőbb ellátást sem tudja megadni. A határ nyitott dzsungel területen van, azt javaslom frakcióm nevében a burmai kormánynak, hogy próbálj meg véget vetni a rohingyák elleni erőszaknak. Eljött ideje annak, hogy a rangúni hatóságok a szavakról a tettekre lépjenek tovább. Hosszú távon az azt jelenti, hogy egy integráló társadalmat, párbeszéden alapuló jogállamiságon és mindenkinek egyenlő jogokat adó társadalmat építenének. Nem az első alkalom ez, hogy a rohingyák helyzetét vitatjuk meg ebben a parlamentben, és attól tartok, hogy nem is az utolsó. Köszönöm szépen, most Repró úr következik egy percben. Puhemies, toukokuussa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen... Köszönöm szépen, elnök úr. A májusi események óta újabb események fordultak elő a buddhista és a rongya kisebbség között. Kirekesztés történik állami vezetés alatt. Szén úr 2011-ben került hatalomra, és akkoriban a polgárjogokat kiszélesítették, számos foglyot szabadon engedtek, de még mindig azt látjuk, hogy másrészt halottak vannak az utcákon. Egyébként maga a konfliktus több száz évre nyúlik vissza. Az elnöknek világos üzenetet kéne küldenie, hogy nem lehet az, hogy az embereket elüldözik a házaikból akik ott élnek, hátterüktől függetlenül, százalásoktól függetlenül kell, hogy élvezzék az előnyöket. Ez egy nemzetközi jogi kötelezettség. A következő felszólaló Ferzsiát asszony. Egy percben. One minute speech. Merci, monsieur. Köszönöm elnök úr a szót. 2011 óta a burmai hatóságok bizonyos nyitási jeleket közvetítettek. Vannak azonban további erőszakok a különböző csoportok között, és utána óriási elnyomás következett. A rohingya kisebbség az egyik legüldözöttebb az ENSZ szerint a világon július 12-én elhangzott, hogy egyedül úgy lehet az erőszaknak véget vetni, hogyha kizárják őket az országból. Három karitatív szervezet érkezett a segítségükre. Végezetül azt mondanám, hogy a Human Rights Watch hogyan nyilatkozott, micsoda reakció ez a nemzetközi közösség részéről az úgynevezett változtatások érdekében. Úgy tűnik mindenki vak azt hiszem, hogy nem kell ehhez semmiféle kommentár. Ez felszólaló esélye asszony egy percben. Arvoisa komissári, muslimivähemmistön... Elnök úr, biztos asszony, a rohingya kisebbség helyzete folyamatosan változik. Burmában egyre elviselhetetlenebbé válik most nyár elején romlott hirtelen a helyzet, egy állítólagos nemi erőszak fordult elő, majd egy gyilkosság ezt követően, utána sok ember támadtak meg, egyébként a muzulmánokkal szemben újra és újra feszültséget keltenek. Maga a konfliktus több száz éves, és miután a katonai diktatúra megkezdődött a rohingya is elnyomás alá került, egyre rosszabb lett a helyzetük, egyszerűen nem ismerik el őket népcsoportként. A végén egy genocidium és előfordulhat. Persze időnként hallunk bátorító hangokat Burmából, de a lényeg az, hogy a nemzetközi közösség nem tud, nem kíván beavatkozni, viszont folyamatosan figyelni. Szóval. Ez Lakpílerünk. Persze. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. A Myanmari kormány megkezdte a nyitás politikáját, politikai szabadságjogokat adott, a politikai foglyokat szinte teljes egészében kiengedte, és fegyver szüneti tárgyalásokat kezdődött az etni, kezdett az etnikai csoportokkal Éppen ezért igencsak szörnyű hír, hogy a diszkrimináció a rohingyákkal szemben növekszik, sőt szélsőséges nyílt erőszakra is sort került halottakkal, sérültekkel, elüldözöttekkel, és bizonyos helyeken akár szükségállapotot is hirdettek. Júniusban az Emberi Jogi Szakbizottságban megvitettük ezt a témát, egyébként a követeléseink visszaköszönnek a mai állásfoglalásban is egyrészt meg kell büntetni a felelősöket, és következtetéseket kell levonni az eseményekből. Másrészt viszont a kormánynak és a politikai erőknek, valamennyinek Myanmarban elég bátornak kell lennie, és meg kell találni azt a politikai szándékot, hogy az okokat vizsgálják, és így próbáljanak megoldásokat keresni. Feltétlenül szükség van arra, hogy a rohingyák perspektívikusan megkapják az állampolgárságot ehhez a szükséges törvényi kereteket meg kell teremteni. Viszont az állampolgárság nagyon fontos dolog, ez jogot ad arra, hogy egy multikulturális államban ugyanolyan jogokkal és kötelezettséggel ilyen valaki az EU-nak. Itt egyértelműen állást kell foglalnia a kormányjal szemben, és tanácsot is kell adnunk, ha szükséges válik. Thank you very much. I beg you pardon for I... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, egy kicsit túl hamar kopácsoltam. Foglaló Hol asszony, most valóban egy percben. Mr. President. Elnök úr, még mindig jelentős hosszú távúak a kihívások uh, Burmában, annak ellenére, hogy 2011-ben váratlan és pozitív politikai feleményeket tapasztaltunk. De még nem uh, te ülhetünk ölbetett kézzel, főleg a, a muzulmánok uh, vonatkozásában. Burma elnöké nem válogathat az emberi jogok között. Európában 20 évvel ezelőtt tapasztaltuk meg az etnikai tisztogatás borzalmát a volt Jugoszláviában. Az a tény, hogy Burma Ázsiában található és 5000 mérföldre törünk, nem jelenti azt, hogy nem, figyel, nem kell odafigyelnünk arra, hogy mi történik ott az etnikai tisztogatás keretén belül. Ugyanis erőteljes üzenet ez az iszlám világnak, nevezetesen fair és megfelelő eljárást közvetítene ez Európa részéről. Hamarosan a parlament elé kerülnek, és nagyon remélem, hogy megragadjuk majd az alkalmat arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy Burmában mindenkinek joga van a teljes jogú emberi jogokhoz, attól függetlenül, hogy hova tartozik etnikai vagy vallási szempontból. Köszönöm.

Köszönöm elnök úr a szót. Egy fiatal botista megerőszakolása Burmában óriási erőszak hullámot indított meg a két közösség között. Ezek az erőszakok, események arra indították az elnököt, hogy az egész országban rendkívüli állapotot hirdessen meg. Fel kellett volna lépnie ugyanis a rendvédelmi erőknek hiszen rengetegen életüket vesztették az egész országban. Burma az egyik olyan ország, ahol a különböző etnikai közösségek közötti feszültségek a leglátványosabbak. Úgy gondolom, hogy a kormánynak kötelezettségeit tiszteletbe kellene tartania, nevezetesen a lakosságnak az emberi jogok biztosítását, nyilván támogatni kell ezt az országot a demokratikus átalakulásban, de szankcionálni is kell, ha nem. Jó véleményét Hanelli Játenmaki asszony mondja el. Arvoisa puhemies, Rohing... Elnök úr, a rohingya muzulmánok a leginkább üldözöttek közé tartoznak az egész világon. Összességében javult az emberi jogok helyzete Burmában, de a rohingyák helyzete romlott. Ami engem meglep ebben a kérdésben, az az, hogy uh, Ansu King a közismert, az egész világon elismert emberi jogi harcos hallgat. Mi történik a saját hazájában? Abból kellene kiindulni, hogy ő egy olyan autoritás, aki képes itt lépni valamit, képes a szándékait kinyilvánítani annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, és be is tud avatkozni. A Nobel Béke Nobel díjas asszony igenis meg kellene, hogy szólaljon ebben a témában. Az EU-nak pedig azt kell tenni, amit el... véleményét Bielan úr fejti ki. Panie przewodniczący, wprawdzie rząd Birmy podjął w ostatnich latach. Köszönöm. A burmai kormány lépéseket tett, hogy a demokratikus szabadságjogokat ö, kiterjessze, például a politikai foglyokat szabadon engedte. Ugyanakkor azonban olyan ö, cselekedeteket is végrehajt, amelyek nem az emberi jogokat tartják tiszteletben. Például a rohingya kisebbséggel kapcsolatos események ezt mutatják, hiszen nem ö, lakosoknak tartják őket, és ez humanitárius válságot okozott, amely aztán elterjedt az egész régióban. Úgyhogy teljesen független nyomozást kell folytatni, hogy hogyan indultak be ezek az erőszakos folyamatok, hogy újra demokratikus keretek között éljenek az emberek. Először is le kell állítani a mesterséges muzulmán rohingák letartóztatását, és nagyon remélem, hogy ennek az országnak a hatóságai együttműködnek majd az ENSZ-el. A nemzetiségi jog felülvizsgálata is e, fontos terület, ahol a burmai hatóságoknak is el kell járni. Aztán ott van a sajtószabadság, ugyanis e, az újságírókat e, ellenőrzik, és ennek az országnak csak egy százaléka fér hozzá az internethez, azonnal változtatni kell rajta. Most Szonik úr kért szót, egy percben. Przewodniczący, Podobnie do debaty... Elnök úr! Az emberi jogok megsértésének kérdése Burmában állandó visszatérő témája a nemzetközi ö, köröknek. Talán akik konfliktusban élnek, állandóan erőszakhoz folyamodnak. Ugyanakkor azt mondják, hogy ez nemzetközi probléma, Úgyhogy nemzetközi szinten kellene megvitatni. A muzulmán lakosság északon él, de annak ellenére, hogy nagyon sokan vannak, 300 ezren, a burmai hatóságok nem tekintik a lakosság részének őket. Nagyon sokszor Bangladesbe menekülnek, de aztán visszatoloncolják őket. Úgyhogy olyan területen élnek, amely egyik országhoz sem tartozik olyan népcsoport ez, amelytől elveszik a földjét, és katonai táborokban kényszerítik őket munkára. Az emberi jogok alapvető megsértése ezen lakosság vonatkozásában példátlan. A nemzetközi közösségnek föl kellene lépnie az ország reformjában. A következő felszólaló Kretyú Korina asszony. În această săptămână am asistat la un nou incident, o nouă victimă al războiului intern. Igen, tisztelt elnök úr, ezen a héten egy újabb eset fordult elő az etnikai alapú erőszak kapcsán. Bengáziban megölték az amerikai nagykövetet, egyébként élharcosa volt az emberi jogoknak és az egyéni jogoknak, de áldozatává vált az ilyen etnikum közötti erőszaknak. Ha pedig ide terük vissza, a rohingya kisebbség három tagját is megölték. A buddhista többség és a muzulmán, a rohingya kisebbség között a feszültség egyre nagyobb, mint már mondtam, és napról napra nő elvárjuk a burmai kormánytól, hogy kezelni tudja ezeket a feszültségeket és az etnikum közé feszültségeket megszünteti. Én úr következik egy percben. Thank you, Mr. President. Elnök úr, teljesen világos, az események megdöbbentőek, az erőszak mértéke a rohingyai muzulmánokkal szemben Burmában az elmúlt hónapok során tényleg arra kényszerítették az embereket, hogy reagáljanak. De egyszerűen megdöbbentett, hogy az a személy, akiben annyira bíztunk, hogy majd a mi értékeinket képviseli, Aung San akit még az épületünk falára is kitettük a képét, egyszerűen csendben marad, nem szól, hiszen az ő emberei, akiket elzavarták az otthonukból, megölték, megkénúzták őket, és egyszerűen semmit nem hallunk öntől, csak csendben marad. Azonnal fel kéne lépnie, azonnal humanitárius segítséget kellene nyújtani nekik, vissza kellene őket engedni a saját otthonukba, visszaadni a tulajdonukat. És a hatóságoknak tudniuk kell, hogy védeniük kell a rohingákat. Tyson elnök úrnak egyértelműen el kell jutatni ezt az üzenetet, mert ez, ezeknek a nemzetiségeknek is védeni kell a jogait. A Eye keretében Krisztina Oljand asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Erőszakos összeütközések történtek a rohingya muzulmánok és a többségi lakosság között Burmában. Ez nem egy egy esemény váltottak ki, hanem az, hogy a központi kormány folyamatosan szemet húny az etnikai feszültségek fölött az északi rakin tartományban. Régóta hallunk megölt emberekről, el, otthonukból elűzöttekről, és a borzasztó képeket látunk. Annak érdekében, hogy hosszú távon megoldás szülessen, a burmai hatóságok kell, hogy garantálják a régió stabilitását, és egyenlő elbánásban kell részesítsék a rohingya lakosságot is, és a megbékéltetés felé kell, hogy lépéseket tegyenek. A rohingya közösség elismerése, mint őshonos kisebbség, hozzájárulna a konstruktív párbeszéd elindításához. Nyílt demokratikus társadalomban arról ismerszik meg, hogyan kezeli a kisebbségeit. Az átmenetben levő rendszer csak akkor járhat sikerrel, hogyha a demokratikus reformok az etnikai kisebbségek gondjait is kezelik. Ben, uh, Romeva Rueda következik. Köszönöm, csak támogatnám uh, kollégáimat, főleg Lockbillert. Sem a kormány, sem a politikai ellenzék nem uh, állt ki egyértelműen az áldozatok mellett. Ezért azon állampolgárokat kell értékelnünk, akik a muzulmán kisebbség védelme mellett emeltek hangot, és a pluralista társadalom mellett. Nagyon fontos, hogy a burmai hatóságok állítsák le a rohinyák önkéntes letartóztatását, és tudnunk kell arról, hogy hol tartózkodik az a több száz ember, akit fogva tartanak. Ezen kívül azonnal el kell, szabadon kell engedni azokat, akiket önkéntesen bebörtönöznek. Ezen kívül az ENSZ ügynökségeknek és a humanitárius szervezeteknek segíteniük kell a burmai hatóságoknak, hogy humanitárius segítséget nyújthassanak minden érintett népcsoportnak. Köszönöm. Az Európai Bizottság nevében Vasiliu asszony fejti ki a véleményt. Uh, Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! az az erőszak, amely májusban tört ki a buddhisták és a muzulmánok között, valóban tragikus volt. Több embert megöltek, tönkretettek dolgokat, mint szinte háborús állapotok alakultak ki, és mint egy százezer embert üldöztek el otthonából. Ez rendkívül nagy csalódást okozott, hiszen Myanmarban eddig békés változás zajlott le. De rámutatott a rohingyák nehézségeire és tragédiára, és ezek egészen a gyarmati időkre vezethetők vissza ezek a nehézségek. Igenis, jobb jövőt kell keresnünk Myanmarban a rohingyák számára. Az EU sok éven keresztül támogatta a hontolon rohingyákat, hogy megtalálják a hazájukat. 2007 óta az ECHO mintegy 24 millió eurót költött erre a célra. Áprilisi következtetéseiben az EU külügyminiszterei aláhúzták, hogy tisztázzák a jogi helyzetet, és javítsák a jólétet a rohingya lakosság körében. A főképviselő elnök asszony nevében éppen ezért üdvözlöm a kormány szándékát, hogy foglalkozzon a nemzetközi közösség elvárásaival, és kapcsolatba léptek az EU diplomatákkal Myanmarban. Felszólította az ensz és a nemzetközi diplomatákat, hogy kezdjenek párbeszédet e hónap végén ebben a témában egy workshop keretében Myanmar fővárosában. A kormánynak lehetőséget kell, teret kell adni arra, hogy foglalkozzon ezzel a témával méghozzá belügyként, de igenis vannak külső hatások is, amelyek érintik az értékeinket és érdekeinket ezeken a területeken. Ilyen módon a kormányjal kapcsolatban maradva a főképviselő a következő üzenetet küldi elvárjuk Myanmar-tól, hogy betartsa a nemzetközi sztenderdeket, az emberi jogok, a polgári jogok és a letartóztatottokkal szembeni bánásmód területén. A következő javítani kell a humanitárius eljárást mindenek előtt azon északi rohingya államban, ahol a beavatkozások történtek, mint egy 60 ezer ember még mindig ideiglenes táborokban kell, hogy tartózkodjon. Az EU kész arra, hogy segítsen azoknak, akiket érintettek az erőszakos cselekmények. A kormány hivatalos látogatásokra adott lehetőséget a nemzetközi közösség számára. Ide tartozik az EU is a Rahingya államba. És meg kell állapítani a tényeket, tényfeltáró utakat kell indítani, és utána el kell kezdeni működni, és szembe kell számni a negatív véleményekkel és fellépésekkel a helyi és a nemzetközi médiában is. A megoldás mindenképpen Myanmaron belül keresendő. Mindkét közösségnek újra meg kell tanulni a békésen egymás mellett élnie. Az elnök egy független vizsgáló bizottságot hozott létre, amelynek mandátuma az, hogy közép és hosszú távú megoldásokat keresenek. Ez egy jó irányba tett lépés. Az Európai Bizottság november 2012. november közepéig kap jelentést erről, és reméljük valóban nyilvánosságra hozzák ezt. A megoldásnak tartalmaznia kell a megfelelő kivezető utat, amely figyelembe veszi mindkét közösség érdekeit. A kormánynak figyelembe kell venni a civil társadalmat, párbeszédet kell képeznie és hidat kell építeni a különböző közösségek között egy integratív, befogadó Myanmari azonosság alapján. A bangladesi rohingya, rohingya közösség a, is hozzájárul ahhoz, hogy a bangladesi és a mianmari kormány közösen keresi a megoldást. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen hat állásfoglalásra in, irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként, amelyet most berekeztek, a szavazás a három vitát követően történik meg. Következő vitánk témája Azerbajdzsán Ramil Safarov ügye. Ten